December 8-án fogadott el a parlament. Madridban szeptember 17-én és hangsúlyoztam azt, hogy bármelyféle megoldás élére Libyának magának kell állnia, mindenféle nemzetközi beavatkozást el kell utasítani, a jelenlegi válsághelyzetet nem lehet katonai módon megoldani, és a nemzeti párbeszédnek mindenre ki kell terjednie megnövekedett koordinációra, megerősített koordinációra is szükség van minden egyes partner részvételével, annak érdekében, hogy a célunkat el tudjuk érni. Az Európai Uniónak most aktívan támogatnia kell a az erőfeszítéseket. Fontos, hogy az Európai Unión ne csak szóban tám- nyújtson támogatást, hanem a gyakorlatban is, például a helyben működő missziók számára, legmagasabb szintű Koordinációra van szükség a líbiai közvetítőkkel és az érintett szervezetekkel. Több konferenciára, találkozóra is sor kerül rására, de be kell vonni a közvetlen szomszédokat és a régióbeli országokat is annak érdekében, hogy a jelenlegi problémák ne súlyosbodjanak. Továbbá a szankciókat is, szankciók lehetőségét is fontolóra kell vennünk azokkal szemben, akik veszélyeztetik a békét, és veszélybe sodorják Líbia nagyon nehéz átállását egy demokratikus modellre. Ahogyan az Európai Parlament állásfoglalásában is megfogalmazta, az elsődleges prioritás mind Líbia, mind a nemzetközi közösség számára az, hogy egy tűzszünet jöjjön létre, és az, hogy minden fél inkluzív nemzeti politikai párbeszédben vegyen részt. Szeptember 29-én kerül sor majd a következő tárgyalásokra, megbeszélésekre, amelyek során a cél, hogy a politikai folyamat alapjait fektesse le. A találkozó részletei egyelőre nem ismertek, azonban az Európai Unió az ENSZ égisze alatt, az ENSZ vezetésével készen áll arra, hogy ezt a folyamatot támogassa, Fontos ugyanis, hogy Líbiát újra egy megfelelő irányba tereljük. Ez a cselekvésünk főbb célja, tehát hogy fegyverszünet következzék be, minden konfliktusban résztvevő fele tárgyalóasztalhoz ültessünk, és hogy az alapvető szabályokat lefektessük, amelyek lehetővé teszik a, azt, hogy az erőszak véget érjen, és egy e, Líbia vezette átmeneti időszak kezdődjön végre meg, amely során a folyamatok Kat minden egyes etnikai csoport és nemzetiség az országban támogatja, ez az elsődleges prioritásunk. Köszönöm. Would like to ask now Mr. John O'Rourke, uh, head of Arabia. Az, Irá, az arab félszigettel foglalkozó delegáció elnökének, a jövőbeni elnökének adom meg a aki ezzel foglalkozik a külügyi szolgáltalának adom meg a szót. Köszönöm szépen! több mint százezer kurd, iraki kurd érkezik a török határa menekültként. Ugye ez attól kezdve indult meg, hogy az amerikaiak elkezdték Szíriát bombázni. Nincs sok időnk, ezért hadd mondjam azt először el, hogy hosszú távra hosszú távon is fel kell készülni arra, hogy az iszlám állam ellen harcolunk, ezért azt kéne összeszedni, hogy hosszú távon az EU-nak milyen módszerei lesznek az iraki és szíriai harcban. A szíriai és az iraki válságnak közös elemei is vannak legfőbb ilyen közös, közös elem maga az iszlám állam, de vannak természetesen komoly különbségek is, ezt nem szabad elfelejtenünk. Amikor kidolgozzuk, hogy hogyan reagálunk. Öt kategóriába sorolhatnám a reakciónk típusait. Egyrészt az iszlám államot el kell szigetelni. A finanszírozáshoz, fegyverhez való hozzáférését eh, blokkolni kell. A külföldön érkező harcosok, eh, dzsihadisták eh, megérkezését is blokkolni kell, és nem szabad megengedni azt, hogy visszatérjenek az EU-s tagállamokba ezek a harcosok. Ezzel kapcsolatban néhány észrevétel. A határok a világ ezen részén megfelelően porózusak, az olajcsempészet a legfontosabb, az egyik legfontosabb bevételi forrás az iszlám állam számára. Az olajcsempészet már régóta folyik, nem ők találták ezt fel, hanem okosan belásták magukat, nehéz ez ellen felvenni a harcot, mert a szankciókat nem úgy alakították ki, hogy azokra a kis úgynevezett vállalkozókat, azokat a kis vállalkozókat támadjuk, vagy célozzuk meg, akik az olajat csempészik az olajkutakból elszállítják az olajat. Egyfajta biztonsági kordont kell, tehát egy kordon szanitert kell kialakítani az iszlám állam körül. Ez lenne a feladat. Az iraki erők, illetve a nemzetközi erők segítségével, és nyilván Szíriában is ezt kéne megtenni. Az elmúlt napok eseményei mutatták, hogy milyen nehéz egy fronton fölvenni a harcot az iszlám állammal. Irakészak nyugati részében kicsit visszavonultak, megindult a menekült áradat Szíriában, és ennek kapcsán látható, hogy az iszlám állam képes arra, hogy visszavonuljon visszahúzódjon olyan területekről, ahol kiújulnak a harcok, vagy megerősödnek a harcok, és máshol összpontosítja erőit. A katonai fellépés esetében elmondható azt, hogy az iraki kormány partnerünk, kérte is a nemzetközi segítséget, együtt tudunk vele működni. Szíriában ugye nyilván nem ez a helyzet, az Assad rezsim nem partnerünk, ebben a vállalkozásban. A közel-keleten bárkit is fölfegyverezni nem egyszerű dolog. Egyes tagállamok és az USA fegyvereket tesznek elérhetővé a kurdok számára a Kurdisztánban. Ennek azért lehetnek majd következményei hosszú távon. Említettem az elszigetelés technikáját, a katonai reakción, és hát politikai reakcióra is szükség van. Nem a semmiből jött létre ez a válság. A szunniták, a szunni közösség tagjai Irakban eh, reménytelennek érezték helyzetüket, elszigetelve érezték magukat az új kormány, nemzeti egységkormány, és tudja, hogy ezt a problémát kezelni kell, és tudja, hogy a szunnita lakosság elidegenedési problémájával foglalkozni kell. A belügy miniszter, belügyminisztert még nem nevezték ki, illetve a védelmi miniszter személyét sem ismerjük, az összes iraki nagy figyelemmel várja, hogy kik lesznek ezek a személyek. Tehát ami a politikai reakciót illeti, azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a szunnita vezetők lehet, hogy taktikai megállapodást kötöttek az iszlám állammal, hogy átálljanak a kormány oldalra, ez számos kockázatot vonhat maga után. Saját testi épségük számára is ez egyfajta veszélyt jelent, illetve egyéb veszélyek is leselkednek rájuk. Fontosnak tartom a regionális partnerekkel való együttműködést, nem szabad, hogy az a benyomást alakuljon ki rólunk, hogy a nyugat felveszi a harcot az iraki és a szíriai lakossággal. Nyilván a regionális partnereinknek megvan a saját elképzelése, saját célkitűzéseik, regionális fe, is feszültség is van. Szaudarábia, Törökország vagy Szaudarábia, Irak között, ezt se szabad elfelejteni és partnereinkkel úgy kell együttműködni, hogy túl jussunk, felül emelkedjünk ezeken a, ezeken a versengéseken vagy válságokon. Bármilyen kérdésük van, szívesen válaszolok rájuk. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. Négyen kértek szót. Kérem, hogy legyenek nagyon rövidek, de azt hiszem, hogy ezt háromkor is folytathatjuk majd ezt a vitát. A végére nem tudunk érni, hiszen már csak tíz percünk van. Danzsan úr az első éppen, ezért parancsoljon. Köszönöm, gyors leszek. Erről a terror szervezetről, az iszlám államról tudjuk, hogy katonai jellegű szervezet, és a többi csoportról is beszélnünk kell, mert a többi terrorista csoportban is aktivizálódás figyelhető meg. Libá, Libanonban követtek el végre behatolást, és öltek meg egy libán, libanoni katonát, és mondjuk most az iszlám állam el áttereli a figyelmet a többi terrorszervezetről, de ezekkel is foglalkozni kell. Ne felejtsük el, hogy Irakban és főleg Szíriában más terrorszervezetek is működnek, amelyek legalább annyira veszélyesek, mint az IS, és jobban nemzetközileg jobban beépültek, mint az iszlám állam. A környék térség államaival való együttműködés nyilvánvalóan fontos, de Törökország, amely ugye még mindig tagjelölt állam, ugye már, és ezzel együtt ugye ma már a tagjelölt államoknak is kötelezettsége van külügyi politikájukat konvergálni az európai külügyi politikával. Ebben a témában az iszlám állam fenyegetésével, hát enyhén szóval nem ez a helyzet, és jó lenne Törökországgal is fölvenni erről a kapcsolatot. Nyilván nem tagállam, de mégiscsak van ilyen kötelezettsége. Másfelől pedig jó lenne az EU belül konzultációt folytatni a terror ellenes jogszabályok harmonizációjáról, és megtisztítani, áttekinteni a terror ellenes jogszabályokat, és megnézni, hogy mennyire behajt, tarthatóak, betarthatóak ezek, mennyire hatékonyak ezek a dzsihaddal szemben, ez az egész EU-ban áttekintést igényelne, mennyire egy irányba mutatnak az egyes tagállami szabályok, hogy működik a tagállamok közötti együttműködés, és milyen, és van-e konzultáció a harmonizáció érdekében a tagállamok között. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami Líbiát illeti, Líbia úgy tűnik egyre inkább bukott államá válik, és a választások is azt mutatják, hogy az iszlám csoportosulások nem érveznek nagy támogatást. Azt kell látni, hogy a múlt héten is egy újabb kivégzés történt, egy 19 éves bloggárt végezte ki. Egyre több tehát az ilyen jellegű erőszakos cselekmény, és az iraki iszlám állam tevékenységének tükrében úgy gondolom nagyon nyilvánvalóvá vált lassan, hogy egy iszlám országban itt is kialakulóban. Katar egy nagyon, nagy, nagyon fontos beruházója számos tagállamunknak. Ez az ország felfegyverzi az iszlamistákat, és mindenképpen tenni kell valamit ezen a téren. Tudom, hogy a az öbölbeli államok mindent megtesznek, de azt hiszem az EU többet tehetne ezen a téren. Ami Szíria, Irán és Irak kérdését illeti, az iszlám állam egyre egzisztenciálisabb veszélyt jelent a régióra nézve, és mindenek előtt a kord erők azok, amelyek eh, szembeszállnak vele. A kérdés az, hogy az Európai Unió a PKK kapcsán felül kívánja vizsgálni annak státuszát, valamint annak szíriai eh, párjával kapcsolatosan is, annak érdekében, hogy így segítse az eh, iszlám ellen, állam elleni harcot. Maszulban eh, túszokat ejtett az iszlám állam, ezeket nagy részét most már szabadon engedték. A török ők részben támogatták is az iszlám államot néhány év ezelőtt, és eltűrték, hogy az iszlám állam csapatai Törökország területén gyülekezzenek, és innen indítsanak harcot Assad ellen. Gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. A libiai témával kapcsolatban szeretnék valamit mondani. Egyébként a másik két témával kapcsolatban egyetértek azra, amit elmondtak a kollégák ilyen retorikus állásfoglalást már régen olvastam. Ez a líbiai állásfoglalás nagyon messze a realitástól. Szép elképzelések letániáját láthatjuk, nagyon távol áll ez a valóságtól. A legjobb példa erről, hogy a nők a nők szerepét domborítja ki, mint egy mantra, szerűen ez az állásfog, és hát ennek semmi köze a valósághoz, ez nem így van. 14-es pont, a Libiába érkező fegyverekről szól ez. Ha bárki tud valamit Líbiáról, az bizonyára tudja azt, hogy Líbiában nem, eh, Líbiában nem kapnak fegyvereket, sőt azokat exportálják. Líbia számos területe hatalmas puskaporos hordó, Nigéria vagy Mali felé exportálnak, és ez a fegyver csempészek, fegyverkereskedők bizonyára fereskedőkről nem beszélni, és ilyen dolgokat leírni, mint az állásfoglalásban leírunk, ez azt jelenti, hogy fogalmok sincs a valóságról. Halifa Hafter Neki is van egy kormánya, van egy másik kormány Tripoliban. Úgy tűnik, hogy senki nem figyel arra, hogy mi, mi történik igazából. Nem a metafizikus vagy a diplomáciai valóságról van szó, hanem az igazi. Libiában számos törzs van, számos érdekcsoport, illetve vannak különböző csempészek, csempészhálózatok. Itt nagyon, van egy nagyon komoly probléma, amiről itt egyáltalán nincs szó a Hun környékén lévő terület, nyitott terület, bármilyen csempész keresztül tud ezen menni. A, Nigér, a, e, Nigérből érkező e, csempészek is, a kuriszóiak is, illetve a burkui terület középső részén is van egy folyosó, ahol szabad átjárás van. Az iszlám terrorizmussal nyilván kap, kapcsol, Boko Haramhoz nyilván kapcsolódik ez, tehát az iszlám terrorizmussal is kapcsolatban vannak. Ne figyeljük el, hogy több száz nőt raboltak, rabolt el a Boko Haram, de ez nem újdonság, Év, évek óta ismerjük a tevékenységüket. Az biztos, hogy a feleknek mindenképpen azt, azt, olvassuk, azt olvashatjuk ebben az állásfoglalásban, hogy a feleknek tárgyalni kell egymással. Hát ezt csak úgy lehet elérni, hogyha van e, ehhez fűződik érdekük. Furcsának tartom, hogy azt kérjük a libiai kormánytól, hogy csökkentse le a kőolaj exportot. Ez olyan, mintha azt kérnénk az óceántól, hogy száradjon ki. Gondoljuk már erre azt, hogy mit jelent a libiai kormány számára a kőolaj. A, az iszlám állam esetében például több ezer kőolajjal megtelített kamion hagyja el a határ Törökország felé. Ez van a kőolaj exporta. Igazából egy milícia kísérti őket, és a csatornákkal természetesen megegyeztek, elnök. Elnézést. Ma már a, a reggeli ülés során 10 percig beszélt, most pedig 5 percig beszélt, most más kapja meg a szót. Akkor lezárnám a hozzászólásomat. Hogy zárjuk el a kőolajcsapot. Köszönöm, Líc úr. A kérdésemet már feltették. Köszönöm. Alió Mari asszony következik. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen. Két megjegyzésem lenne a témában. Egyfelől, ami Líbiát illeti a különböző törzsek közötti küzdelem Tripoli környékén mellett nyomást kell gyakorolnunk arra, hogy a gazdagság, főleg az olaj vagyon elosztása ne legyen annyira egyenlőtlen, mint most, ezen túl pedig ö, ö, tehát ö, ezzel kapcsolatban mit javaslunk? Ha valódi hatást akarunk elérni, akkor szabályozni kéne ezt a kérdést. Másodszorban pedig Irakkal és Szíriával kapcsolatban egyesek azt mondják, hogy el kell szigetelni a Dást vagy az is és a fegyver ellátásukat és egyéb forrásaik ellátását ugye országainkból be kell szüntetni. De szerintem nem elég ez. Az arab közvéleményen belül is el kell őket szigetelni, mert azért a közvéleményben igenis van támogatottsága. A Hamas esetén is láttuk azt, hogy egyes országok felelős vezetői kikacsingattak, és úgy befolyásolták a közvélekedést, hogy az támogató legyen. Tehát a tárgyi fellépés mellett manapság nagyon fontos az, hogy nem csak a szomszédos országok, hanem valamennyi arab ország elítélje az iszlám állam gondolatát is. A jövő szempontjából ugyanis szembe kell néznünk azzal, hogy a, a moderált muzulmánok is esetleg a radikálisok hálójába kerülnek, hogyha a közvélemény ilyen irányba halad, már pedig az utóbbi években ennek sok jelét láttuk, tehát minden lehetséges eszközt meg kell ragadni arra, hogy különbséget tegyünk a moderált muzulmánok és a, a muzulmán terroristák között. Akkor most azt javaslom, hogy három órakor találkozzunk újra, mert most már 20 perc késésben vagyunk, tehát ebben a témában folytatjuk a felszólalások sorát, mert sokan most nem kerültek sorra. Köszönöm.